hatóságok szabadon bocsátottak két svéd újságírót. Másokkal együtt elengedték őket, és az éjszaka során biztonságban megérkeztek Svédországba. Kratabild asszony kíván hozzáfűzni ehhez valamit? Szeretnék őszinte köszönetet mondani önnek, elnök úr. Ez Svédország számára nagyszerű nap, és most két újságírónk is szabad. Szeretnénk minden kollégáknak köz- köszönetet mondani a szolidaritásért és a támogatásért, amit nyújtottak. Másokkal együtt kiengedték őket az etióp börtönből, és biztonságban hazaérkeztek. Reméljük, hogy a világszerte minden bebörtönzött újságíró hamarosan szintén szabadlábra kerül. Köszönjük szépen! Next point. Következő napi rendi pont. A cseh, hat, cseh hatóságok Vojtech Minár úr megválasztásáról tájékoztattak, aki a július 23-án elhalálozott Jerzy Havel úr képviselő helyét talál, fogja átvenni. Amíg mandátumát nem ellenőrizték, vagy senki nem vonta kétségbe ennek a jogszerűségét, illetve, hogy